Colleagues, can I just check that everybody's got their voting cards from the plenary before... Kedves kollégák, mielőtt mindjárt elkezdjük az ülést, de még adok néhány percet, de azért szeretném azt ellenőrizni, hogy mindenkinek itt van-e a szavazókártyája, elhozta-e a plenárisról. Because I, I had to go to plenary and get my card.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 voting card. Do people have their voting cards? Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Ha nem, akkor menjenek vissza a plenáris terembe és hozzák el. Mert meg szeretném számolni, hogy hányan vagyunk szavazóképesek. Colleagues, what I think we could do, we could start. Kedves kollégák, nincs túl sok időnk, úgyhogy el kell, hogy kezdjük az ülést, és 9.45-kor pontosan be kell, hogy fejezzük az üléség. ülést, nem tart a 10 óráig sem. Nem tudom, hogy akkor a plenáris son felejtette valaki a kártyáját. Hát a staff meg kéne, hogy szervezze, hogy menjenek el a plenárisba, ülésterembe, és hogy vegyék ki a gépből, a szavazógépből a kártyát azért, hogy szavazhassunk. Tudom, hogy korán van, remélem mindenki jól aludt, nem volt könnyű ez a hét itt Strasbourgban, úgyhogy elkezdeném a hármas ponttal, és most azt javasolnám, hogy a 8-as, 9-es pontot együtt tárgyaljuk meg, mind a kettő mentesítésről szól, és aztán a 10 13-as pontig kereskedelmi kapcsolatok Vietnámmal, ezeket is közösen tárgyaljuk meg, tehát ezeket a pontokat közösen, együttesen tárgyaljuk meg, nincs túl sok időnk a vitára. Akkor így el tudjuk fogadni a napirendet. Igen, köszönöm. Kettes napirendi pont, nincs semmilyen bejelentésem. Már is áttérünk a hármas pontra tengeren túli országok és területek kapcsolata az Európai Unióval beleértve az Egyesült Királyságot is, Greenlandet és Dániát is. Punga képviselő az előadónk, szeretne beszélni. A szavazás előtt nem, köszönöm. Akkor kezdem is a szavazást. A négyes rendi pont mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette, ellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 106 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk.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 4-es kompromisszum mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 113-as okafogyott, 28-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 114-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egybe is szavazhattunk volna. A 116-tól a 31-esig szavazhatunk egyben? Nem. Nem tudom, nem értem, de nekem úgy tűnik, mint hogyha semminél nem lett volna ellenvetés, úgyhogy egy kicsit nyertnénk időt, hogyha egyben tudnánk venni. Yeah. Tehát én is azt javaslom, 116-tól egészen a 32-esig egyben szavazhatunk? Igen. Akkor mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk mindegyiket. Akkor nézzük meg, hogy tudunk-e így egyben szavazni. 33-tól a 121-ig mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszumtól a 36-osig mellette nem jó, akkor külön ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Mellette volt Frank? Akkor elfogadtuk. Akkor 36-os részenként. Tehát a második része 36-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 37-estől a 43-asig szavazhatunk egyben? Nem. Jó, 37 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38 mellette. Akkor 38-tól az egész oldalt vehetjük egyben? Egész oldalt? Nem. 38-astól 43-asig. Rendben, akkor mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 125-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor egybe is megcsináltuk volna az egész oldalt. 45-östől az 55-ösig egyben szavazhatunk? Igen? A 50-esig? Jó, 45-től 50-esig. Az 50-es is benne van? Igen, akkor 45-től 50-esig, úgyhogy az 50-es is benne van mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128-as-tól a 67-esig, 60-asig, 60-assal együtt, 128-astól a 60-asig, úgyhogy a 60-as is benne van mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. És akkor a többi 61-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 61-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-es mellette, akkor most egyben? Jó, 62-től 67-esig, 67-tel együtt, egyben mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Köszönöm kollégák, hogy együttműködőek, de még sok van hátra. Akkor mi legyen a következő oldallal? Egész oldal? 69-estől a 81-esig. 69-től 81-ig egyben? Nem. Nem, akkor 69-estől a 78-ig, beleértve a 78-ast. Egyben. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 79-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 80-as, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor nézzük a következő oldalt. Az összes függeléket tehát csak a függelékes módosítókat, ezeket lehet egyben szavazni. 82-től 87-esig mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Aztán 88-astól a 93-asig nem. Nem, akkor 88-as, 88-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A 7-es kompromisszum, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 91-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 92-es mellette, 92-től 95-ösig mehet egyben? 95-tel együtt mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tehát a 95-ig rendben vagyunk. Akkor most, hát ez bonyolult lenne. Egyes mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 98-as 99-es és 100-as egybe mehet? Nem, jó. 99 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elektronik szavazás végső szavazás a jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Gratulálok Maris Pongának az jelentéséhez, a kompromisszumosok összeállításáért is gratulálok. Nem volt könnyű. A köz- többi se lesz ilyen könnyű vagy legalábbis nem lesz ekkora konszenzus. Már is kezdhetjük. Négyes napirendi pont. Vélemény tervezett a LIBE szakbizottság számára menekült és migrációs alapfölállítása. Az előadót kérdezem, hogy szeretnél valamit mondani. Sajnos el 87-es módosító mellett ellene tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitjuk, zárom a szavazást, elutasítva, 9-9. Aha, hát így kell konszenzus csinálni. 88-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellett ellentartózkodás. 14-es kompromisszum mellette ellene 14-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 98-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a százas mellett ellene tartózkodás. Elnézést. Százas mellett ellene ellenőrizik a százast. Megnyitjuk. The vote's closed. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 102-es mellett 102-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 106-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 107-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 109-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 110-es, 11-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 112 mellett ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 112-t, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást, elfogadtuk. 113 mellett ellene tartózkodás. Ellenőrizzük 113-ast. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A 18-as kompromisszum mellett ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? 18-as. Zárom a szavazást. Elutasítva. Igen, kérem kollégák, figyeljenek, hogy a jókra szavazunk most az egyéni módosítók. 115-ös mellett ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 115-ös, megnyitom. Bonyolult. Zárom a szavazást. Elutasítva. 116-os mellett. Ellene. Ellenőrizzük a 116-ost, megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 114-es okafogyott, 19-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 123-tól a 126-ig mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 127-es mellett. 127-est ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. 128-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 129 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. ...133-tól 135-ig blokkba mellett ellene tartózkodás elutasítva. 136-os mellett ellene ellenőrizzük a 136-ost. Zárom a szavazást. Elutasítva. 137-es mellett. Ellenőrizzük a 137-est. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. 138-as mellett. Ellenőrizzük 138-ast. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 139 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 140 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es kompromisszum mellett. Ellenőrizzük a 22-eset. 22 megnyitom. Mind, zárom a szavazást. Elfogadtuk. Huszonhármas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 144-es mellett. Ellenőrizzük 144-es, megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 145-146 együtt mellett. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. Elutasítva, bocsánat, bocsánat. Ó, ó, el, el vagyok itt valahol havazva. Akkor 24-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Huszonötös kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os kompromisszum. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 26-ot mellett. Mindenki szavazott, aki akart? Igen, nagyszerű. Mindenki szavazott? Jó, akkor zárom. Elfogadtuk. Akkor 157-es mellett, 157-es mellett, 157-es mellett, 157-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es mellett, ellene. Ellenőrizzük a 10-est, megnyitom. Zárom. Elutasítva. 158-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 159 és 160-as együtt mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 161-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 162-es mellett, ellene, elutasítva. 163-as 165-ös blogban mellett ellene tartózkodás elutasítva. 166 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 167-es mellett ellene ellenőrizzük. Megnyitom. Zárom. Elutasítva. 168 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 169 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 170-172 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 171 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 173-as tól 182-esig blokkban. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 183-as mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de nem vagyok biztos. Zárom a szavazást. Elfogadtuk, igen. 184-es mellett. Ellenőrizzük a 184-es, megnyitom. Elfogadtuk. 185, 6 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellett ellene. Ellenőrizzük a 11-es, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 27-es mellett ellene tartózkodást elfogadtuk. 188-os mellette, ellene, tartózkodás. Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Zárom. Elfogadtuk. 28-os kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellett, ellenőrizzük, nem ellenőrizzük, rendben van, igen, elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 194-es mellett ellene. 194-es ellenőrizzük. Megnyitom. Mindenki szavaz. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 197 mellett ellene. Ellenőrizzük a 197-es. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Valami hiányzik, de hát sokan is hiányoznak. 198 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 199 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 200-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 201-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 202-es elutasítva. Akkor ellenőrizzük. Melyiket? Aha, aha. Tehát mellette, ellene, ellenőrizzük a 202-es, megnyitom. Ellenőrizzük. Megnyitom, megnyitom a 202-es, elutasít. Okay, 203. No, akkor 203-as. Mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 24, 25, 26. ez mehet egyben blogban? Mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. Preambulumok jönnek. 18-as mellette, ellene. Ellenőrizzük a 18-ast. Megnyitom. lezártam, elutasítva. 19-es mellette, ellene, tartózkodok, ellenőrizzük ezt is. Nem is láttam pontosan, hogy mi történik, tehát szavazzanak. Lezártam, és elutasítva. 20-as, 21-es együtt, mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 22-es mellette, ellene, ellenőrizzük, 22-est ellenőrizzük, azt hiszem elfogadtunk, de nézzük meg, lezártam, elutasítva. Hát nem tudom tényleg innen megmondani, 23-as, 24-est együtt, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük ezt is. Lezártam elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 27-est. Vote closed. Lezártam. Elfogadtuk. 28-as mellette, ellene tartózkodók átment. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a 28-ast. Szerintem átment, de nézzük meg. Szavazhatnak. Mindenki szavazott, aki akar? Akkor zárva. És átment. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 33-as mellette ellene elnézést, ugrunk a 37-esre, javítja magát az elnök, 37-es mellette ellene tart, ellenőrizzük a 37-est is. Votes closed. Zárva a szavazás, és átment. 38-as mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 38-ast. Lezártam. Átment. 39-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, átment. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 57-es mellette ellene 57-est inkább ellenőrizzük. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 18. oldalra ugrunk. 9-es kompromisszum mellette, ellene tart, Ellenőrizni akarják a 9-es kompromisszumot? Jó, tessék. Uh, the vote is closed. Zárva a szavazás. Elutasítva. Úgyhogy a 62-essel folytatjuk mellette. Ellene tartózkodók. Elutasítva. 63-as mellette 63-asról elektronikusan. Lezártam, és elutasítva. 64-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 65-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 10-es kompromisszum. Mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene Akarják ellenőrizni a 69-est? Jó. Szavazzanak. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Átment. 70-es mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 70-est. Lezártam. Átment. 71-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Tehát ezt elutasítottuk. 72-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók átment. 78-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 79-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Majdnem a végénél tartunk. 82-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 83-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 84-es mellette, ellenőrizzük a 84-est elektronikusan. Mindjárt befejezzük, már csak három módosító van, le is zártam át is ment. 85-ös mellette ellene tartózkodók át, elfogadtuk 86-os mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 86-ost, egyet hozzáadunk majd a néppárt részéről. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom, és elfogadtuk. És akkor a végs, végszavazás. Mindenki felkészült a szavazásra? Vigyázz, kész tűz rajt. Tessék. Megnyitottam. És a néppárthoz. Egyet hozzáadunk. Lezárom. És nagy többséggel átment. 16 igen, 3 nem szavazattal. Nagyon szépen köszönöm a kemény munkát és a kompromisszumokat, és azt hiszem, hogy ezek nélkül körülbelül délután is itt ülnénk még, úgyhogy ez így nagyszerű. Van még egy szavazás az Erasmusra vonatkozóan. Az EU, az EU programja a képzésre, oktatásra, fiatalok és a sportszolgálatában kulturális szakbizottság számára készítettünk egy véleményt. Ignácio Korráva az előadó. Itt is van, itt van Akarsz valamit mondani, mielőtt szavazunk? Hát egyszerűen röviden csak szeretnék a titkárságnak köszönetet mondani a támogatásért, és a kollégáknak, árnyékelőadóknak a módosítókért és az együttműködésért Köszönöm szépen, akkor át is térhetünk a szavazásra. 53-as mellette ellene tartózkodik átment, 54 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellen... Nem. Nem. Tévedtem. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellenőrizzük a négyest. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 61-es mellette, ellene. Ellene van, vagy mellette, Frank? tartózkodik, elfogadtuk. 62 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 65 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66 mellette ellene. 66-ost ellenőrizzük. Jó, 66-ost ellenőrizzük. Nem látom, hogy a szociális a kollégáim mit tesznek. Nem láttam, csak próbáltam le lesni, hogy mi történik. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Ötös módosítom mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük az ötöst, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos, hatos módosító mellette, hatos mellette ellene tartozkodik. Szerintem elfogadtuk. Igen, elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, 68 okafogyott, 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 9-es, a 8-as megvolt, azt mondta, hogy igen. Akkor 8-ast ismételjük meg, 8-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk még mindig, 9-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 10-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 69 okafogyó 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodik, egyetlen elfogadtuk, 71-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 1-es, 1-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös mellette ellene. Ellenőrizzük a 15-öst, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 16 mellett ellene tartózkodik, elutasítottuk, 17 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 18 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 21-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 21-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, 22-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, Kettes mellette ellene. Ellene van? Mellette, Frank. Elfogadtuk. 23 okafogyott, 24 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 37-es, 38-as egyben mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 39 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 39-est. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Egy szavazat különbséggel elfogadtuk. Nagyon szoros volt. Nem, elutasított. Yeah, we make, yeah. So. 40-es mellette ellene tartózkodik. Frank mit csinál? Mellette van. Ellenőrizzük. Fölemeli a kezét, akkor amikor azt mondom, hogy elutasítva, úgyhogy elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 42 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 45 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os és 47-es egyben mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette ellene Ellenőrizzük a 49-est. Mindenki szavazott? Néppárti szavazat hiányzott. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 52 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Akkor végső szavazás, nagyon jó. Megnyitom a szavazást a végső szavazáshoz. Aki szeretett volna szavazni, mindenki szavazott, mert valaki nem akar szavazni. Lezárom a szavazást. 15 mellett egy ellene, gratulálok Ignációnak, nem, sőt 17. Köszönöm szépen. Akkor Hatos napi rendi pont, halászati megállapodás Elefántcsontpart és az EU között. Eleni Teokárosz az előadó. Szeretne valamit mondani? Csak szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak a vélemény megírásához, és mindenkinek boldog új évet, kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen! a, már majdnem lezártuk a szavazást, akkor itt csak egy név szerinti szavazás van. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel, 14 mellette, egy ellene, egy tartózkodás. Akkor a hetesre térjünk át. Halászati megállapodás. Ez egy állásfoglalás. Szintén az elefántcsontparti halászati megállapodásról van szó. Itt van néhány szavazás. Egyes mellette ellene tartozkodik. Elutasítottuk. Kettes mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 7-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 10-es mellette ellene, ellenőrizzük a 10-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 11-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Volt, aki ellene szavazott. Heten szavaztak csak mostanáig. Kérek mindenkit, hogy szavazzon. Meglátjuk, mi történik. Nagyon lassú ez a gép. Lezárom a szavazást. 14 ugye mellette, nulla ellene, kettő tartózkodás ellenének gratulálok. Ezzel a szavazást lezárt láttok. Tudom, hogy most sokan el fognak menni, és nem maradnak itt a következő napi rendi pontok megtárgyalásához. Aki elmegy, annak nagyon kellemes ünnepeket kívánok a szomorú napokat követően. Nagyon szomorú volt tegnap este Strasbourgban sétálni. Ugye Tereza tegnap találkoztunk az étteremben, beszéltünk erről. Mindenkinek nagyon békés karácsonyi ünnepeket szeretnék kívánni, akik elmennek most azoknak. Különösen köszönöm szépen akkor egy percet adok, hogy elmenjenek, akik el szeretnének menni, aztán áttérünk a következő pontra. Okay, colleagues, if you... Nagyszerű, kollégák, hogyha eltávoznak, akkor kérem csendben távozzanak. Nyolcas napirendi pont, és a kilences együtt, 2017-es mentesítés, ez pedig az Európai Fejlesztési Alap 8, 9, 10 és 11-es, az Európai Unió általános költségvetés. Az ECR nincs itt, NERGE nincs itt. Nem tudom, hogy itt most szó szerint felolvassam-e. Kedves kollégák! Szeretném üdvözölni az Európai Unió újabb beruházásait, ami 1,8 milliárd euró a szubszaharai afrikai térségben. Üdvözöljük, hogy az Európai Beruházási Terv és az Európai fenntarthatósági Fejlesztési Terv garantálja azokat az eszközöket, amelyek eh, 2019 novemberéig 5,4 milliárd eurót tesznek ki. Ez összességében 17 milliárd eurót jelent majd 2019 végéig a Szaharától délre fekvő területeken. Reméljük, hogy megfelelően tudunk válaszolni a szükségletekre, hogy megfelelő módon tudunk majd természeti adottságokat rehabilitálni. Az Európai Bizottság eritreai programját is megemlítem 2017-ből, azonban úgy gondoljuk, hogy nem fordít elég figyelmet az eritreai emberi jogok helyzetére. Fontos, hogy üdvözöljük összességében az elkövetkezendő évekre Eritreának szánt forrásokat. Ez az Európai Unió általános költségvetésének jelentős támogatása. A kilences tétel, a 2017-es, és nagyon fontos, hogy az európai rendszer hatékonysága a jövőben is megmaradjon. Ezen kívül a számvevőszék azt is kihangsúlyozza, hogy a hazai források mozgósítása Eritreában erősebbnek kell, hogy legyen. És azt is látjuk, hogy feltételeket kell kapni, szabni. Ezen kívül elítéljük most egy másik országról szólva a burmai katonaság brutális fellépését a rohingya kisebbséggel szemben. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a jövőben jobban vegyék figyelembe az emberi jogokat. A Európai Unió külügyi szolgálatánról szóló jelentést is megfelelő időben kell publikálni, hogy a parlament a mentesítés előtt megfelelő időben kapjon tájékoztatást. 2017-ben a bizottság körülbelül 253,5 millió értékben kötött megállapodásokat az ENSZ szerveivel. Ezen kívül 171 millió euró értékben a Világbankkal. A, az Európai Unió GDP-nek ez 0,1 százaléka. De látjuk, hogy összértékben eh, csökkent százalék, néhány százalék ponttal az elkövetkezendő évekre szánt támogatások összege. Kettő kollégát látok a teremben, ketten hallgatták meg Nörgy megjegyzését. Nem tudom, Maria szeretne, szeretné hozzászórni? Van, van egy-két megjegyzésem azon, azonban nekem. A Beku alap. Van egy jelentésem a Beku alapról, és Bangiban volt egy konferencia Beku alapról, nem voltam ott, de videó konferencián figyelemmel követtem. És nagyon hasznos volt ez a videokonferencia, és a közép-afrikai köztársaságban tényleg nagyon bonyolult a helyzet. De lesz esélyünk, hogy ezt később megtárgyaljuk. Hogyha a Budge szakbizottsággal is találkozunk. Tehát ez a téma még foglalkoztat minket. Um, we have got a little bit of time. I don't know who's here. I saw... Tehát nem tudom, a bizottság szeretne hozzászólni? Igen. Az Európai Bizottság. Akkor a mentesítés. And, um, we would like to thank the rapporteur for the very... Köszönöm szépen. A rapportőrnek. is szeretnék a nagyon konstruktív megjegyzésekért a mentesítésre vonatkozóan köszönetet mondani. Pár megjegyzés, milyen már? A költségvetés támogatás a beruházásokat kívánja támogatni, leginkább a gyermekek oktatásába, a, nem, a diszkriminációmentesség, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén kíván támogatást nyújtani. Örülök annak is, hogy semmiféle fenntartása nincsen a parlamentek a mentesítés megadásához. Ugyanakkor továbbra is úgy gondoljuk, hogy nem kellene ezeket teljes mértékben nyilvánossá tenni, ami az éves jelentést illeti a külső fellépéseket támogató finanszírozó eszközök. Itt az elfogadás dátumát nagyon fontos szem előtt tenni, aztán kiemelném azt is, hogy nagyon felhasználó barát, jól olvasható ez a dokumentum. Szeretnék is köszönetet mondani itt is a raportőrnek, az elnöknek is, és a többieknek is, akik részt vettek a munkában. A következő hetekben, hónapokban az összes érintett részvételével tovább fogunk haladni a munkában. Eritrea 17-ben került elfogadásra a cselekvési terv, és az elnök közben szól, elnézést, hagyd kérjem, hogy fejezzék be ezt a beszélgetést, mert nem hallom az előadót. Tehát 17-ben volt egy megállapodás az EU-s tagállamok között, hogy a hosszú távú kritikus részvételt fönn kéne tartani. Egy éve később drámai változást látunk, mert a, az eritreai és etiópai béke megállapodás kapcsán mindkét ország óriási lehetőséget kap, amelynek már most látszanak a hasznai. A, azt gondolom, hogy a reforma folytatása nagyon lényeges, hiszen elkötelezettek az érintett kormányok. A parlament és a most itteni szakbizottságot is csak emlékezteti tudom, hogy bármikor, amikor kívánják, visszatérhetünk még erre a témára. Elnök, köszönöm. Fontos tudnunk valóban, hogy milyen előrelépések történnek többek között Eritreában, illetve milyen emberi jogi visszaélések történtek, hiszen a támogatást azért nem adjuk akár hová. Módosítók benyújtásának határideje december 19, 6 óra és január 22-én fogunk majd erről szavazni. Úgyhogy akkor ezt a két pontot hagyhatjuk is. Funculika úr fog most szót kapni a 10-es, 11-es, illetve 12-13-as, ami Vietnámmal kapcsolatos jelentés, a szabadkereskedelmi megállapodás. 5 perc múlva jön vissza, legalábbis azt mondták nekem, de senki nem tud semmit. Hát akkor mit tegyünk? Hogyha nem találjuk meg Funculika urat, vagy ő nem jön vissza, akkor beolvasom, felolvasom a saját megjegyzésemet, és akkor hát ha addigra visszaér. No. Júliusban az idén az Európai Unió és Vietnám befejezték a tárgyalásokat, eh, annak érdekében, hogy megkössék a kereskedelmi megállapodást, illetve egy beruházásvédelmi megállapodást, ezeknek célja az, hogy kiteljesedjen a kereskedelem, új munkahelyeket teremtsenek, illetve meginduljon mindkét oldalon a növekedés. A bizottság javaslatokat nyújtott be, hogy írják alá és kössék meg ezt a két megállapodást. A parlament tulajdonképpen jóváhagyást ad ehhez, és ennek eredményeként életbe is léphet a megkötött két kereskedelmi megállapodás. Inte, az Inte egyébként az Illetékes Bizottság, amely nagyon korai stádiumban kérte, hogy teljes rátállást kap, rá, rálátást kapjon a, az említett két megállapodás kapcsán. A plenárison még a választásokat megelőzően kívánunk erről szavazni, az INTA pedig nem jogalkotási jellegű állásfoglalásokat is megkíván fogalmazni, amelyek tulajdonképpen kísérnék ezt a két megállapodást. Ez a négy megá- vagy állásfoglalási indítvány tervezet, egyrészt ugye a jóváhagyási, meg a jóváhagyási eljárások keretében készülne, a másik kettő pedig a kísérő, nem jogálkatási al jellegű állásfoglalási indítványa két említett megállapodásra vonatkozóan. Azt várjuk egyébként, hogy majd januárig, 19 januárjáig meg leszünk ezekkel. Megérkezett Funculika úr, úgyhogy alig várjuk, hogy elfoglalja a helyét. Meghallgassuk akkor először a bizottságot, vagy hogy legyen? Well, why don't you just... We haven't got time for you to do that. We have to... Nincs nagyon sok időnk, mert öt perc múlva vége az ülésnek. Úgyhogy akkor hallgassuk meg a bizottságot, és aztán ön meg összefoglalja. Tehát tessék, bizottság. No, I haven't got your name, sorry. For... Good morning, everyone. Thank you, Chair. My name is Gijs Berends. Gijs Berendsnek hívnak, a kereskedelmi főigazgatóságtól jöttem. Köszönöm, hogy megkaptuk a szót, és rövid nyilatkozatot tehetek. Az EU az egyik legszorosabb partnere Vietnámnak a szociális-gazdasági fejlődés útján. Régóta széleskörű partnerségi kapcsolatunk van. 99-ben kezdődtek a diplomáciai kapcsolatos, 2010-ben felgyorsult a kapcsolat, és a partnerségi és együttműködési együttműködés 16-ban életbe lépett, alapvetően a partnerségi kapcsolat alapján. A két megállapodás, amit említett, tehát a kereskedelmi és a beruházás védelmi befektetésvédelmi megállapodás reméljük, hogy még jobban elmélyíti a partnerségi kapcsolatunkat, ami egyébként a két életben lévő megállapodás alapján is már eléggé mély. Így meg akarjuk erősíteni Ázsiában az EU jelenlétét, főleg az új generációs megállapodásokkal. Szingapurral, Koreával már van hasonló megállapodásunk, és most folyik a tárgyalás más nagy ázsiai gazdaságokkal. Néhány megjegyzésem lenne a külön az FTA megállapodással kapcsolatban. Ez a legambiciózusabb, legátfogóbb megállapodás, amit az EU fejlődő országa valaha kötött. Új modell ezért EU vállalás tekintetében a feltörekvő gazdaságokkal szemben nem csak piaci hozzáférésről van szó, hanem értékekről is. A megállapodás hasonló intézkedéseket tartalmaz kereskedelmi és fejlődő, gaz, fej, tartható gazdaság tekintetében, hasonlóakat, mint a, gazdas, a fejlett országokkal, amilyen megállapodást kötünk. Tehát a befektetők védelme és a harmadik országokból érkező versenypartnerekkel kapcsolatban is rendelkezések vannak Ausztria, új-Zéland, India, Japán, Korea, konkrétan a versenytársak a területen. Az másik megállapodással kapcsolatban a befektetésvédelmi megállapodás, ez egy új megközelítést jelent az EU tekintetében. Ezt az Európai Parlament is kérte. A megállapodás magas szintű befektetésvédelmet biztosít, pontosan definiálva vannak a mm, védelmi standardok, és ugyanakkor védi az EU és Vietnám szabályozási jogát is például a közegészségügy védelme, biztonság, környezet. Ahogy az elnök asszony is mondta, október 17-én a bizottság elfogadta a megállapodást, novemberre a fordítások elkészültek, és így a tanács elé került a dosszié, és várjuk, és reméljük, hogy hamarosan fog reagálni a tanács is, és reméljük, hogy a parlament is figyelembe veszi majd ezt a pozitív munkát. Elnök, köszönöm szépen! És akkor most az előadónak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen. A mindent, 10, 11, 12, 13, mindent egyben veszünk, tehát a Vietnámról egyben tárgyalunk, mondja az elnök. Igen, köszönöm, köszönöm a bizottság felszólalását is. Második legnagyobb kereskedelmi partner az EU-nak Vietnám, a dél-kelet-ázsiai és az ASEAN országokkal kapcsolatban is. 47,6 milliárdos értéket képviselt 16-ban. Az egyik legdinamikusabb feltörekvő ország a kelet-ázsiai térségben, több mint 90 millió a lakosok száma, fiatal, dinamikus munkaerővel rendelkezik, és reformokat hajtanak végre, ugyanakkor az emberi jogi helyzet sajnálatos módon nehéz, Első ránézésre a bizottság két előnyös progresszív megállapodást javasol Vietnámmal, ambiciózus, átfogó szabadkereskedelmi megállapodást és befektetésvédelmi megállapodást, amely kölcsönösen előnyös az európai és a vietnámi vállalkozások, dolgozók számára. A javakat és a szolgáltatásokat is kezeli, és a politikai szinten kötelezettséget jelent a két partner számára. Sőt, úgy gondolom, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel támogatnunk kell átfogó módon a fejlődést, a fenntartható fejlődési célokat kell ezzel előre mozdítanunk az EU részéről. A kereskedelem és a fenntartható gazdasági célok rendkívül fontosak. A arra ösztönzik a kormányt, hogy pozitív reformokat vezessen be. Sajnálatos, hogy Vietnám nem ratifikált három ILO egyezményt még, amelyek nagyon fontosak a ruházati szektor számára. Ugye a ruházati szektor a szakbizottságunk nagyon közelről megvizsgálta az összes olyan ország esetén, ahol fejlesztési támogatást biztosítunk, és támogatjuk a fenntartható fejlődési célokat. Megértjük, hogy a vietnami kormány reformokon dolgozik most, a munkaügyi törvény reformján dolgozik, és erre van szükségük, hogy ratifikálhassák az ILO egyezményt. További lépésekre van szükség. A általánosságban ez a kereskedelmi és befektetési megállapodások olyan eszközök, amelyek támogatják Vietnám fejlődését, de súlyos kérdések is fölmerülnek, a végrehajtás és a nyomonkövetés tekintetében. A mi feladatunk a Fejlesztési Szakbizottságban, hogy emlékeztessük a kereskedelmi szakbizottsági kollégákat, hogy vizsgálják meg ezeket az intézkedéseket, és ezt meg is tesszük, úgyhogy a, ezt a témát kísérő állásfoglalásban megfogalmazzuk a véleményünket. Azt javaslom az Európai Parlamentnek, hogy adja meg az egyetértését mindkét megállapodáshoz, a szabadkereskedelmi és a befektetésvédelmi megállapodáshoz is, de úgy, hogy nyomon kell követni a végrehajtást. Az állásfoglalás szövege hatam, hamarosan végleges lesz, közé tesszük, módosítókat lehet majd benyújtani. Fontos, hogy a munkaerő szektort kell megvizsgálnunk, nyomon követni, és támogatnunk kell a fenntartható fejlődési célokat ebben az országban. Elnök, köszönöm szépen, egyetemű, Maria Hajbuk. Yes, I have only one... Sorry, uh, sorry, Azt itt igen. Morris Ponga először. Elnézést. A Préda barátom nevében szólalok föl, ezért felolvasom a véleményét. Egyetértek ezzel a ma délelőtti témával, és hiszen itt hosszú, bonyolult tárgyásorozat áll ezen megállapodások között. A befektetésvédelmi és a szabadkereskedelmi megállapodásokat most szét lehetett választani, hiszen az Európai Bíróság 2016-ban ilyen jellegű döntést, véleményt tett közzé. Az európai választások előtt le kellene zárni ezeket a témákat. Ugyanakkor ismerünk el részletesen a Vietnámmal fönnálló kapcsolatot, és a partnereket is támogatni kell a ratifikáció során. Préda úr azt mondja, hogy a frakcióm egyetért a két megállapodással. A befektetésvédelem tekintetében fontos, hogy ez lehetővé tesz, tegye, hogy a legitim közpolitikai célokat meg lehessen valósítani, egészségügyi egészségvédelmi, biztonsági, környezetvédelmi célokról van szó. A végrehajtási mez intézkedések kapcsolatban a jelenlegi helyzetet kell figyelembe venni. Két oldalú megállapodások léteznek, és ezek helyett egy modern megállapodás ezek, lép ezeknek a helyébe, ahol a különböző reformok tekintetében mechanizmusokat kell bevezetni. A mechanizmusok nem csak a külföldi, hanem a vietnámi cégeket is támogatni fogja és így ösztönözni fogja a külföldi befektetést. A szabadkereskedelmi megállapodás Vietnámmal egy ambiciózus megállapodás, ilyet fejlődő országokkal még nem kötöttünk. 99-ben a vietnámi javak az Európai Unióba új feltételekkel tudnak bejutni 99-től. Az európai export adót is fokozatosan lebontottuk, tehát a vámokat fokozatosan lebontottuk, itt a partnerek között eltávolítottuk a nem tarifális akadályokat is. Ez előnyt jelent az európai vállalkozások számára, az ország egyébként is már ösztönző vagy vonzó volt korábban is, de előnyt jelent a vietnámi vállalkozások számára is. Átlagosan az elmúlt tíz évben 6%-os volt Vietnámban a gazdasági növekedés. Ez hozzájárult ahhoz, hogy egy fejlett gazdasági státusz felé mozduljon el az ország. A mandátum keretében több állásfoglalást fogadtunk el, amelyben felvetettük az agályainkat. Úgy gondolom, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése lehetővé teszi, hogy olyan eszközökkel rendelkezzünk, amelyekkel rendszeresebben tudjuk kezelni az emberi jogi kérdéseket. A szabadkereskedelmi megállapodást általában a vietnámi kapcsolatunk keretei között kell értékelnünk a partnerségi és együttműködési megállapodást is figyelembe kell venni. Hogyha Vietnám nem tesz eleget az emberi jogi és demokráciával kapcsolatos kötelezettségeinek, a megállapodást föl lehet függeszteni. Ezért fontos az emberi jogok helyzetének támogatása. Az egyik feltétel, amit mi szabtunk, amikor kértünk egy záradékot, ami lehetővé teszi a megállapodás fölfüggesztését, hogyha emberi jogi visszaélésre derül fény. Végül el kell ismerni, hogy a megállapodással kapcsolatos tárgyalások során a bizottság követte az Európai Parlamenti állásfoglalás ajánlásait. Van egy fontos fejezet a fenntartható fejlődésről, ami kötelező, és nemzetközi standardokra utal a munkajogi és a környezetvédelmi témákban. A fontos része ez a megállapodásnak Vietnám tekintetében aztán szerepel a kötelezettség végrehajtásának a nyomon követése is, és van egy olyan fejezet, amely az átláthatósággal foglalkozik, valamint a kötelezettség betartásának ellenőrzésével. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a tolmácsoknak, hogy túlóráztak. Hallottam, hogy befejeződik a tolmácsolás. Akkor most még egy néhány percig marad, angolul folytatjuk. Maurice, but we're going to have to continue English. Can I thank you, thank you, wish them a Merry Christmas interpreters. Thank you very much.